halmennyiséget különböző szempontokból, a biológiai, környezeti, de a társadalmi-gazdasági szempontok alapján is meg lehetné határozni. Köszönöm szépen. So the joint debate is closed and we will be voting. Most lezárjuk a közös vitát, és holnap 11 óra 30-kor szavazunk. Most akkor áttérünk a következő anyagra, ez pedig a gyógyszerekre vonatkozó információ. És Dali biztos üdvözlöm, és szeretném átadni a szót négy percre jelentéstevőnknek, Fjellner úrnak. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, igen tisztelt kollégák, biztos úr. Végre a plenárison szólunk erről a betegtájékoztatási kérdésről. Ez pedig az utolsó része egy igen ellentmondásos folyamatnak a gyógyszer információ csomagnak. Körülbelül egy éve. Nem hittem volna soha. Az, hogy a plenárisra kerül ez a téma, és hogy ennyire közös álláspontokkal érkezünk ide. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy ez elsősorban az árnyékelőadók érdeme, konstruktív javaslataik és kompromisszumos akaratának eredménye. És így sikerült összhangot elérnünk, és óriási segítséget jelentett a jelentés minősége számára. De nem csak a kompromisszumos akaratról van szó. Szinte fontosabb az, hogy beláttuk, hogy igazából ugyanabba az irányba szeretnénk haladnunk a parlamentbe. Azt akarjuk, hogy az európai betegek jobb információt kapjanak a gyógyszerekről. És eh, hogy eh, ne a reklám cél legyen az elsődleges. Harmadsorban pedig eh, az információk érjék el a betegeket, azonban a vállalatoktól származó információk ellenőrizhetők legyenek a hatóságok által. És ebben a három kérdésben állapodhattunk meg. Azonban a bizottsági javaslatot néha át is kellett írnunk. Én öt dolgot sorolnék fel, amire elsősorban koncentráltunk, és amelyben a bizottság eredeti javaslatát átírtuk. Az első az az, hogy felcseréltük a perspektívát. Tehát, hogy ne a vállalatok szempontjából legyen érdekes az információterjesztés, hanem hogy a betegeknek legyen joga az információhoz való hozzáférés, és hogy ezeket az információkat nyilvánosságra kell bocsátani. Másodszorban a, kivál, a kivételekről szóltunk, hogy mikor lehet ez alól kivételteni Harmadsorban azt változtattuk meg, hogy a betegtájékoztatás megbízható legyen és ellenőrizhető a gyógyszerhatóság számára. A negyedik változtatás az az, hogy az összes információ, amely a vállalatoktól, a gyógyszercégektől érkezik, az soha ne legyen ellenőrizhetetlen. Tehát azt mondtuk, hogy az úgynevezett tévéreklámok, újságreklámok ne legyenek megtévesztő jellegűek. Az utolsó pont, amire rá szeretnék mutatni az, hogy ne legyenek a vállalatok az egyetlen tájékoztató adók. Tehát nagyon sok országban nagy felelősséget vállalnak az országok abban a tekintetben, hogy milyen hatóságok hozzá, ők betegszervezetek vállalják az információ kötelezettséget. És a legfontosabb mégiscsak az orvos információja a beteg számára, akit az orvos kezel. Tehát egy konkrét példát is eh, említenék. Tehát, hogyha ezt nem fogadjuk el, ezt a kivételt, mondjuk egy svéd orvos nem adhatna tanácsot eh, egy olyan angol betegnek, aki nem ért svédül. Tehát igazából itt ez eh, nem megengedhető. De most a tanácshoz fordulnék. Sajnos nincs itt a tanács, és sajnos nem tud velük tárgyalni erről a kérdésről. Igenis, hiányolom a tanács jelenlétét, mert nagyon szívesen meghallgattam volna érveit itt most az utolsó olvasatnál, de igazából amikor eh, azt akartam volna, hogy eh, az ő szempontjukat is figyelembe vegyük, nem tehette meg, mert nem tudtunk vitázni a kérdésről. De meg vagyunk győződve arról, hogy a tanács is uh, megjelenik majd. Azonban nem szabad a pénz alapján információkat terjeszteni nem szabad csak pénzalapú tájékoztatást folytatni, hiszen ez nem a betegek érdekét szolgálja. Ez igazából olcsóbb, könnyebb. Olcsóbb visszatartani az információt, a tájékoztatást máshogy alakítani, azonban közösen a tanácssal sokkal könnyebben elérhetnénk azt, hogy jobb információt kapjanak a betegek. Köszönöm. Fjellner. Köszönöm, Fjellner úr. Most pedig megadom a szót Dali biztosnak. Köszönöm, elnök úr tisztelt eh, képviselők! A meghallgatásomon annak idején, a kinevezésem előtt azt mondtam, hogy a betegek tájékoztatása rendkívül fontos dolog. Nyilván a betegeket érinti a saját egészségük, ugyanakkor ma a nagyon sokszínű és sokféle az információhoz való hozzájutás lehetősége, sőt, ez nem is fair. Az, hogy hozzáférnek-e a megfelelő információhoz, az az ismert nyelveken, társadalmi osztályon, számítógépes tudáson múlik, és ez az egyenlőtlenség természetesen nem fenntartható. Az bizottság eredeti javaslata továbbra is igazolható, és éppen ezért Fjellner úrnak és a parlamentnek gratulálunk ahhoz, és örülünk annak, hogy támogatták és továbbfejlesztették ezt a javaslatot. Ugyanakkor már a meghallgatásomon is mondtam, hogy ezt a dossziét egy beteg érdekek szempontjából kell vizsgálnunk. Azt kell vizsgálnunk, hogy a betegeknek milyen információkra van szükségük, nem pedig, hogy az ipar milyen információt akar adni. Nyilvánvalóan nem szabad a reklám felé elterelni ezt az egész ügyet. A betegeknek nem reklámokra van szükségük. Megint csak eh, gratulálok a parlamentnek, hogy ők is csatlakoztak ehhez az állásponthoz. Ezért is tudja az Európai Bizottság elfogadni a javaslataik nagy részét, amikor majd kidolgozza módosított javaslatát. Itt különösen a a betegtájékoztató nyújtási kötelezettségről, az információ mértékéről, az információ csatornáiról és az ellenőrzési mechanizmusokról van szó. Az iparnak kötelessége és nem csak joga, hogy az orvosi termékekről információt nyújtson. A közradandó információkról szólva eh, pedig eh, egyetértek, hogy ne legyen összehasonlító jellegű, mert az reklámként fogható fel. Nyilvánvalóan a betegek és a eh, az orvosok szempontjából ez fontos, ugyanakkor mégis visszaélhetnek vele, ezért is szigorú szabályozásra van szükség a tagállamok és a bizottság között. Ebben a témában azzal is egyetértek, hogy az ipar által nyújtott információra van szükség, nem pedig harmadik fél által nyújtott információra. Ugyanakkor van egy szürke zóna, amely megint csak abuzusra ad lehetőséget. A harmadik félnek éppen ezért nyilvánosságra kell hoznia azt, hogyha a gyógyszeripartól támogatást kapott. Vannak olyan módosítók, amelyekkel részben egyetértek, ugyanakkor az internetre vonatkozóval kapcsolatban azok a fenntartások, hogy nem mindenki használja a digitális kommunikációs eszközöket ahhoz, hogy orvosi információhoz férjen hozzá. Éppen ezért én fenntartom azt, hogy az ipar továbbra is saját kezdeményezése alapján is nyomtatott anyagot adhasson közre. Az ilyen nyomtatott anyagot fel lehet használni, felhasználhatja, felhasználhatják a betegek, illetve a szakma is. A piacra viteli eljárás során nem engedélyezett információt később engedélyeztetni kell a kiadás előtt. Ugyanakkor bizonyos alkotmányos aggályokra is figyelemmel kell lennünk. Egyes tagállamokban az jog eh, a gyakorlatilag a szólásszabadságra vonatkozó szabályok révén egyéb megközelítést ír elő. Teljesen egyetértek azzal a politikai ambícióval, hogy az ipar által generált információkra koncentráljunk, ahogy azt ma tesszük, és ezt a betegjogi tájékoztatás szélesebb témájára vetítsük ki. Természetesen tudjuk, hogy vannak más források is, amelyeket ki kell használni, amennyire csak lehetséges. Ugyanakkor nem ez a javaslat a megfelelő hely, hogy ezzel foglalkozzunk. A becsomagolt információk, a betegtájékoztató olvashatóságával kapcsolatban a bizottság már most készít egy javaslatot. Ráadásul minden eh, klinikai tanulmány felsorolása nem lehetséges eh, egy általános eh, összeköttetés a különböző adatbázisok között egy elegendő kell, hogy legyen. Az ipar által nyújtott további információ származhat különböző adatbázisok. Ami szükséges, az az adatbázisok közti összefonódás eh, hiánya. központi adathozzáférési pontra van szükség, és éppen ezért eh, a betegségekkel és megelőzéssel kapcsolatos szélesebb körű tájékoztatásra van szükségünk. A betegeknek a kezelési opciókról kell tudniuk, nem pedig csak a gyógyszerekről. Ugyanakkor ez a javaslat a gyógyszerekkel foglalkozik. Természetesen az Európai Bizottság az ilyen információ cserének megfelelő fóruma lehet. Tudom, hogy tudatában vagyok annak, hogy mi kapcsolatban vagyunk különböző betegjogi és egyéb szervezetekkel. Az Európai európai szint hozzáadott értéket biztosíthat. Nyilván önök sem lepődnek meg, hogy vannak olyan bizottság, vannak olyan javaslatok, amelyeket a bizottság nem támogathat. Például a panasztételi lehetőség és jog, alapvető jog, éppen ezért ezt nem kell korlátozni. Nemzeti szinten kell a büntetéseket megszabni, nem pedig európai jogszabályban az Európai Bizottság javaslata, mód, véleménye a módosítókról hozzáférhető a képviselők számára. Még egyszer befejezésképpen hadd köszönjem meg újra a parlamentnek és Fjellner úrnak, valamint a koordinátoroknak a fontos hozzájárulásukat. Remélem, hogy a zeheti szavazás megerősíti a betegjogokat, a betegek információs szabadságát. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Now our next speaker. Köszönöm szépen. A következő felszólalónk Correia de Campos az, az ITRE részéről. Egy percre. Tisztelt kollégák, tisztelt Dáli biztos úr. Nos, a betegeknek valóban minden joguk megvan ahhoz, hogy a betegségükre vonatkozóan információt kapjanak, a kezelésre és a gyógyszerekre is. De milyen információ csatornákon keresztül lehet eh, ezeket eh, megkapni? A szövegeket harmonizálni kellene, a tájékoztatási szövegeket, és meg kellene olyan formában megerősíteni, hogy a polgárok is saját maguk hozzáférhessenek. Ennek az információnak, amit megkapnak a polgárok, jónak kell lenni, nem szakközönségnek szóló megszövegezésben. Többet kell megtudni ezekből a, a szövegekből, és tudni, hogy mit kell velük tenni. Természetesen a határidőket is módosítani kell arra vonatkozóan, hogy az eredményeket milyen, mennyi idő alatt kívánjuk kézzelfoghatóvá tenni. De az objektív információ kialakítása mindenképpen alapvető szükséget. Nagyon fontos, hogy ezt a munkát megerősítsék, gyakorlatilag minden olyan javaslatot, amelyet a belső piacra vonatkozóan előterjesztettünk, elfogadjanak. Köszönöm. One nagyon szépen köszönöm, szeretnék gratulálni az előadónak és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez az anyaghoz. Gratulálok Dali biztosnak. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés sokkal betegorientáltabb, mint az eredeti javaslat. A betegek egyre inkább keresik a betegségükkel összefüggő információkat, és pedig minden forrásból az internetről is keresik. Az internet azonban nem könnyen kézben tartató dolog, éppen ezért intenzíven kell foglalkoznunk a problémával. És nem szabad semmit sem visszautasítani azért, mert bonyolult. Nagyon fontos például a honlapok regisztrációja, ennek az ellenőrzése, és így a betegek tudhatják, hogy milyen forrása van az információnak. Az információk mennyiségét szabályozni lehetne a illetékes hatóságoknak. Az IMCO benyújtott néhány módosítót és pedig a nem kereskedelmi célú tájékoztatás érdekében. Hiszen eh, nagyon fontos, hogy a betegek hozzáférjenek a szükséges információkhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Busoly úr. Most pedig a frakció felszólalói következnek Schnellhardt úr a néppárt nevében. President, meine Damen und Herren. Elnök úr, hölgyeim és uraim, biztos úr, ha meggondoljuk, hogy a legutóbbi ciklusban a bizottság ezen javaslatáról hogyan tárgyaltunk a teljes elutasítástól egészen, eh, hogy eh, mindenféle csodálatos dolognak eh, kezeket felemelve örültünk, nos akkor megriadok. Az előadó előadónak köszönetet kell mondjunk azért, hogy ebből az óriási széles vélemény spektrumból egy tisztességes szöveget fogalmazott meg. A varázsszó a betegorientáció nem azt a sok mellékes jelenséget vette fontosnak az előadó, hanem azt nézte meg, hogy mi a fontos a beteg szempontjából. A beteg természetesen különböző formában és úton informálódhat, nem csak egyen, de hangsúlyoznom kell, hogy az orvos továbbra is a bizalmi személy lesz, az kell, hogy maradjon a páciens számára, és bizonyára ő az, aki a döntő kérdéseket befolyásolja. Ezt kell garantáljuk, mert tiltjuk a reklámozást. Tiltjuk azt, hogy E, illetve előírjuk azt, hogy egy hatóság ellenőrize és hagyja jóvá a betegnek átadott információkat. Először is tehát tudományosan megalapozott információ lesz, amivel bánni tud a beteg is. Nyilvánvaló az is, hogy nem tudja mindenki majd az interneten keresztüli e, kutatást elvégezni, de mégis úgy gondolom, hogy az internet olyan széles körben elterjedt, hogy nem kell aggódnunk emiatt. Csak remélni tudom azt, hogy a tanács most végre kellő bátorsággal fordul a kérdéshez, hiszen ez nagyon fontos kérdés, a betegek várják már az elfogadást, és úgy gondolom, ha ez megtörténik, jó munkát végeztünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Snellhárt úr. Párnyó úr, a szocialisták és demokraták nevében két percre. Monsieur le commissaire, chers collègues, particulièrement... Köszönöm, biztos úr, elnök úr, kedves kollégák, a 21. század elején a betegeknek megfelelő információkra van szükségük ahhoz, hogy a saját kezelésükbe befoly, belefolyhassanak és dönthessenek a kezelésről, az információról, az, a rendelkezésükre álló információra alapozva. Éppen ezért független összehasonlítható információkra van szükségük. Sajnálatos módon a bizottság által kiadott javaslat nem felelt meg az összes betegjogi várakozásnak. A direkt reklámozás kezelése a bizottsági anyagban számunkra elfogadhatatlan, nem felel meg sem a betegek, sem a tagállamok érdekeinek, sem. Valójában ez a bürokráciát és a költségeket növeli, és kockázatra teszi a betegek sorsát. Éppen ezért az első gondolatom az volt, hogy utasítsuk el ezt a javaslatot, és e, e, a bizottság tervezze meg újra ezt a javaslatot. Ezt mondta Karl Schröter is egyébként, és ez lehetővé tette Fjeller úrnak, hogy teljes mértékben átdolgozza a bizottság anyagát. Mi magunk is egy sor módosítót nyújtottunk be annak érdekében, hogy a betegek adathoz való hozzáférését, összehasonlítható információhoz való hozzáférését megerősítsük az ENVI szakbizottság munkája révén a betegtájékoztatásra nagyobb hangsúlyt tettünk. Innentől kezdve ez már nem egy opcionális lehetősége a gyógyszergyáraknak éppen ezért visszavonjuk azt a javaslatunkat, amely a szöveg teljes elutasítására irányult. Szerintünk az elmúlt néhány hónapban nagy változáson, pozitív változáson esett keresztül ez a dokumentum. Annak ellené, ennek ellenére elutasítjuk továbbra is azt, hogy a szakma képviselőit eszközé silányítják, silányítsák a gyógyszergyárak és csak a saját termékeikről nyújtott információ csatornáiként tekintsenek rájuk az információt, tehát a gyógyszergyáraknak önállóan is biztosítaniuk kell. Ami a mediátorokkal történt, az is azt mutatja, hogy mennyire fontos az egyensúly megtalálása ebben a jelentésben. Köszönöm. Parvanova asszony következik a liberálisok részéről egy perc. Köszönöm, elnök úr. Szeretném az árnyék előadók nevében is megköszönni Fjellner úrnak a munkát. Az ALDE üdvözli ezt a munkát, amely a betegtájékoztatás jövőbeli alapját képzi majd. A betegeket objektív módon kell informálni, és megbízható reklámra, illetve információra van szükségük. Éppen ezért a vényköteles gyógyszerekről szóló tájékoztatást nagyon pontosan kell szabályozni. Elsősorban az internetre kell itt ügyelnünk, hogy olyan ellenőrző mechanizmusokat hozzunk létre, amelyek megfelelően kézben tartják. Személyes megjegyzésem is lenne, amely az egészségügyben dolgozókat érinti. Az általuk terjesztett anyagokat nem kellene betiltani vagy korlátozni, főleg, hogyha tudjuk, hogy az orvosokban bíznak a leginkább a betegek a tájékoztatás tekintetében. Így a 88-as módosító ellen vagyunk, és reméljük, hogy a legjobb módosítókat megtarthatjuk. Köszönöm! Most pedig eh, az ECR nevében Auszki úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Azzal kezdeném, hogy eh, elmondanám, hogy ez egy olyan jelentés, amelyet teljes mértékben támogatok. Szakmai életem során mindig eh, azt támogattam, hogy minden polgár saját egészségének menedzsere lehessen. Ez pedig csupán úgy érhető el, hogyha megfelelő információkkal rendelkezik. Ahogy eh, Schnellhardt kolléga is mondta, ezért eh, harcoltunk itt, hogy előre haladjon ez a dolog. Nem tehetünk különbséget eh, a reklám és az információk között. Ez nevetséges, hiszen hogyan lehet olyan információk között különbséget tenni, amely tájékoztat, és amelyeket a nyakunkba öntenek. Ne kényszerítsük az európai polgárokat arra, hogy az amerikai honlapokon keresék az információkat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most a GUE nevében pedig Mastyálka úr kap másfél percre szót. Eh, Köszönöm, eh, elnök úr, kedves eh, kollégák, mint Uszki kollégám, én is azzal kezdeném, hogy egész szakmai életemben arra helyeztem a hangsúlyt, hogy jobban tájékozottak legyenek a betegeink. Általában mindig megköszönöm a raportőr munkáját, most egy kis fenntartásom van. Amikor erről a dokumentumról elkezdtünk beszélni, akkor két problémával találtuk szembe magunkat. Először is az új biztos színre lépése, a másik pedig az, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy most a régi dokumentummal foglalkozzunk, vagy pedig újra kezdjük. Mint Eh, a leg, mint a többség, én is azt gondolom, hogy az eredeti javaslat, az első javaslat nem volt jó, nem állt a betegek érdekében, nem akartunk időt veszíteni, ezért alapos átdolgozásba kezdtünk. A, úgy döntöttük, hogy megállítjuk az eh, eh, gyógyszerészeti gyáraknak a kereskedelmi akcióját, és Egyetértettünk abban is, hogy a cégeket tesszük felelőssé az általuk nyitott információért. Fjellner úr mégis meglepetésemre itt a plenárison egy olyan javaslatot, egy módosítót nyújt be, amit már egyszer elutasítottunk. Ez egy visszalépés lenne. Hogyha ezt a módosítót elfogadjuk, akkor én a továbbiakban nem tudnék eh, igennel szavazni az egész anyagra sem. Per il gruppo Europa della... Köszönöm. Most pedig FD eh, frakció nevében Rosbach asszony. Ja, én Köszönöm. Osztom eh, az előadó álláspontját, hogy a betegre kell koncentrálnunk. Azonban a legjobb információkat kell a beteghez eljutatni. Az orvosok is természetesen szeretnének objektív információkkal rendelkezni. Azt szeretnék, hogy egységes elnevezésük legyen a preparátumoknak. Nagyon sokan használják az internetet, hogy tájékozódjanak a gyógyszerekről, hogy különféle hatóanyagokat hasonlítanak össze egymással. Éppen ezért nagy jelentősége van annak, hogy a gyógyszeripar megértse saját felelősségét, és azt is megértse, hogy információinak szakmailag is korrektnek kell lennie, és ne legyen reklámízük. A gyógyszeripart el akarja adni a termékeit, ezt tudjuk minnyáján. Azonban a felelősségteljes viselkedés a betegek bizalmát is növeli. Köszönöm. Grazie per i non Köszönöm szépen. A függetlenek nevében Obermeyer úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilvánvaló, hogy a betegek jóléte érdeke áll a középpontban, és a gyógyszeripari gyárok, gyárak ennek biztosításában biztosítása érdekében a bonyolult csomagolás, gyógyszercsomagok mellett nem szabad, hogy olyan információt adnak, amelyel az informá- amelyel a tájékoztatás nem megfelelő. Az internetes információ is bizonytalanságot okod, a tanúsítványal rendelkező weboldalak jó irányba mutatnak, de még nem kielégítőek. Az információ teljessége és megérthetősége fontos, hogy orvosi tanulmányok nélkül is meglegyen. Az, ír, az írás mértékét és nagyságát is módosítani kell. Az európai gyógyszerek jelentős biztonságot kell, hogy nyújtsanak harmadik országokból érkező gyógyszerekkel szemben is, olyanokkal, amelyek szabadon vásárolhatók. Követelmény, hogy a harmadik országok is teljesítsék a követelményeket, és szűnjön meg a fekete kereskedelem. Grazie. Köszönöm szépen. A, kezdjük akkor a további hozzászólásokkal. Mindenkit kérek ahhoz, hogy tartsa magát az előírt időhöz, jelentős a csúszás, és időben be kell fejezzük a munkát. Kezdjük Tatarella képviselővel másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az irányelv, amelyről most tárgyalunk, azt a célt követi, hogy a gyógyszerek információját harmonizáljuk, minden Európai Uniós állampolgár számára rendelkezésre álló információt. Ha ez e, sikerül, akkor az e, állampolgárok információhoz való jogát erősítjük. Minden európai polgárnak azonos lehetőséget kell biztosítani a gyógyszerekre vonatkozó információhoz. Az irányelv pontosan arra céloz, hogy tájékozottabb polgárok legyenek, és olyanok, akik tudatosabb döntéseket hozhatnak gyógyszerekkel kapcsolatban is. Mindenki számára, aki az ágazatban dolgozik, ugyanezt a célt kell, hogy kövesse. Korrekt, helyes információt megbízható formában minden állampolgárnak biztosítani. Két font, dolog különösen fontos az irányelvben. A helyes információ, és ezzel lehetőséget adni a polgároknak, hogy megfelelően alkalmazzák a gyógyszereket, tehát a gyógyszerek egészségre való pozitív hatását garantálják garantáljuk. Ezzel párhuzamban pedig a kockázatokat minimálisra csökkentsük. A másik dolog pedig a korrekt és hatékony tájékoztatás azért fontos, hogy az állampolgár többet tudjon a arról, hogy milyen kiadásai vannak a gyógyszerekre, e, illetve milyen gyógyszer kiadásai vannak, és befolyásolhassa ezeket. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. A veszélyes továbbá az hogyha reklámozni lehet a gyógyszereket ennek az, a tájékoztatásnak az ürügyén. Ez ellen biztosítékokra van szükség. Nagyon gyakran né, tudományos információ mögött egy gyógyszer reklámja rejlik, ezért nagyon fontos, hogy hatékony ellenőrző eszközeink legyenek. Ez mindenképpen és elsősorban azokra a tájékoztatásra vonatkozik, ami az interneten áll rendelkezésre. Szeretném, hogyha a bizottság megfelelő ellenőrző lehetőségeket biztosítana a tájékoztatáshoz, hogy az információ helyes legyen. Ezeknek az eszközöknek, ezeknek az információknak szak mai szervezetek tanúsítványát kell, hogy megkapják. Köszönöm. Per un Köszönöm most egy percre Kádenbach úr kap szót. Asszony. Köszönöm. Igen, tisztelt biztos úr. Ön is kifejtette, hogy a beteg álljon a középpontban. Hogyha belegondolunk, hogy a bizottság eredeti javaslata mégiscsak a piacra tekintett elsősorban, akkor azt láthatjuk, hogy nagy többséggel azt fogadjuk majd el, hogy az ember kerül a középportba. És így Dali biztos igényeinek is szeretnék megfelelni a betegeknek eh, minőségi és megbízható tájékoztatást kell adni. Szükségünk van erre a jogszabályra. Én a reklámiparban dolgoztam, PR szakértő voltam, és tudom, hogy a reklám célja az, hogy valamit eladjunk. Azonban nekünk itt most az a feladatunk, hogy tájékoztassunk. És eh, a jelen eh, módosított anyaggal szerintem ezt a felelősséget magunkra vállalhatjuk. Biztos úr, arra kérem, hogy mivel a gyógyszerek jelentős költséghányadost képviselnek, a betegeknek tegye lehetővé, hogy a megelőzést is erősebben szorgalmazzák. Köszönöm. Most Janna Kudalkis képviselő kap másfél perces szót. How often do we wonder about this? Igen, köszönöm. Milyen gyakran gondolunk a mellékhatásokra, milyen gyakran szeretnénk több információt kapni a betegségről és a termékekről. Ez a jelentés ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és azzal, hogy a polgároknak több információra van szükségük. Fontos, hogy az eredeti tanácsi javaslatnak a fókuszát megváltoztassuk, és inkább az információhoz való hozzáférésre koncentráljunk, ne pedig arra, hogy a gyógyszerészeti cégek hogyan tudnak információt eljuttatni a betegek felé. Ugyanakkor ez csak a vényköteles gyógyszerekre vonatkozik. Emellett a nemzeti kompetens hatóságok, illetve a szakma továbbra is az legfontosabb információforrások maradhatnak a betegjogokkal kapcsolatban küld el egy fontos üzenetet ez a jelentés. Gratulálok a raportőrnek, hogy egy ilyen nehéz dokumentummal megbirkózott, és remélem, hogy egyhangulan tudjuk támogatni ezeket a módosítókat. Köszönöm. Most eh, Mikul Mikuléven asszony kapszott másfél percre. Köszönöm. Elnök asszony, az Európai Unióban elég gyakran kinyilatkozzuk azt, hogy milyen jogaik vannak a fogyasztóknak és a betegeknek, és hogy foglalkozzanak saját egészségükkel, hiszen képesekre. Azonban nekünk politikusoknak védenünk kell a betegeket az előítéletes, hamis tájékoztatástól. Tehát természetesen a gyógyszer rekről szóló információkhoz is biztosítani kell a hozzáférést. Azonban nem teljesen világos az, hogy mi az információ és a reklám közötti különbség. Tehát mindenképpen világosan meg kell határozni ezt a különbséget. A betegeknek megbízható, elégséges információt kell kapnia, amely könnyen hozzáférhető, és a betegek szükségletei szerint orientálódik. A reklám viszont egy olyan dolog, amelytől nem csak a betegeket kell megvédenünk, hanem az orvosokat is. Hiszen itt ellenőrzési mechanizmusokat kell biztosítanunk, hogy jobb egészséget és életminőséget szeretnénk. Köszönöm. Köszönöm a szót most. Nem, noh, képviselő kapja meg egy percre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Itt eh, az orvosi készítményekről szóló jogszabályt eh, régóta nem módosították. Én azt támogatom, hogy eh, a beteg kapja meg a legtöbb információt, és teljes mértékű partnere legyen az orvosnak. Tehát a beteget is bele kell vonni a döntéshozatalban. Alapvető szerepe lesz annak, hogy hozzáférhetővé válnak az információk. Olyan információk, mint például az orvosi termékekről szóló információk, ott a vényköteleseket is ezekhez kell számolnunk. A betegeknek nem csak írásos, hanem elektronikus formában is legyen hozzáférésük a információk, az ennek pedig legyenek teljesek, átfogóak, megbízhatóak, és könnyen olvasható nyelvezetűek. Most pedig szeretném az előadónak megköszönni ezt a kiváló munkáját, támogatni fogom. Grazie, la parola all'onorevole. Köszönöm szépen. Weisgerber asszony szó. Másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is és árnyék előadójának, hiszen nagyon nehéz körülmények között nagy ellenszél ellenszéle szemben kiváló az eredmény. A bizottság javaslata sokkal jobb lett így, és megmarad a szigorú reklámtiltás, rádió, televíziós és újságbeli tájékoztatás elmarad, és aktív rákérdezésre van szükség. A betegek kívánják a tájékoztatját, és ezt akarják, és nekem pedig fontos, hogy segítsünk nekik ebben. Szeretném éppen ezért azt, hogy az információ középpontjában a beteg álljon. Két alapkérdésre koncentrálnék. Én magam a belső piacon és az egészségügyi bizottságban is az internetes egészségportál és a nyomtatott anyagok mellett álltam ki. Az állampolgárok gyakran az interneten keresgélnek, és gyakran helytelen információt találnak ott. Éppen ezért nagyon fontos, hogy alternatívát kínáljunk, kontrollált információt. A farmakovigilancia nagyon fontos volt, erre vonatkozó internetes portálokat hoztunk létre, a különböző gyógyszerlistákat szeretnék ezen azonban már végre túllépni. Szeretném, hogyha átfogóbb internetes portálok jönnének létre, amelyek betegségekről, prevencióról is tájékoztatnak. Támogatom azt, hogy elvi, támogatják ezt elvileg, de talán ebben a dossziéban még nem ilyen egyértelműen fogalmazok meg. Szeretném, ha a biztos egyértelműen kijelenteni, hogy tá- tudja ezt támogatni, vagy sem, mert ez fontos. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, most pedig Grostet asszonynak adom meg a szót, másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Christopher Fjeller jelentéstevőnek ehhez a kitűnő munkához egy sor módosítót fűzött a két fontos jelentéshez, és azért hangsúlyozom ezt különösen, mert évek óta várunk erre a szövegre. Akik már régóta tagjai ennek a parlamentnek, azok tudják, hogy amikor átvizsgáltuk a gyógyszerészeti irányelveket, akkor már akartunk beszélni a betegtájékoztatásról, a kezeléssel kapcsolatban, illetve a termékekkel kapcsolatban. Ugyanakkor az információnyújtás és a reklám fogalma ott egy kicsit összemosódtak. Az információnyújtás nem lehet burkolt reklám. Ebben a jelentésben nem arról beszélünk, hogy a cégeknek joga van kommunikációt, kommunikálni a betegek felé információt, hanem hogy a betegeknek joguk van az információkhoz. E, éppen ezért a nézőpontot változtattuk meg Nyilvánvalóan a beteg által nem kívánt információknak gátat kell vetni. Nem lehet rádión, televízión, kéretlen, újságokban kéretlen információt nyújtani a betegeknek. Ez ugyanis reklám. Ezzel kapcsolatban különböző nemzeti hatóságok által elvégzett ellenőrzésre van szükség. Speciális internetes honlapokra van szükség, amelyeken objektív információ jelenhet meg. Dáli úr is beszélt ezekről. Tehát garantálni kell az objektív, megbízható információt, olyan információkat, amelyekre a betegeknek már régóta szükségük van. A, bizottság, a tanács vegye végre komolyan a saját felelősségét ebben az ügyben nem engedhetjük meg azt, hogy ezeken a honlapokon mindenfajta információ megjelenhessen. Már tíz éve várunk a tanácsra, hogy lépjen valamit. Köszönöm, mondja az elnök. És Mészáros úr, következik másfél perc. Elnök asszony, köszönetjel Fjellner úrnak is a jelentésért, mert már régóta szükségünk van egy olyan javaslatra, amely több és jobb információval látja el a betegeket a nekik felírt és az általuk használt vényköteles gyógyszerekről

Velmi oceňuji práci zpravodaje na pravidlech. Köszönöm. Én is eh, gratulálok eh, a raportőrnek ehhez a munkához, amely a jobb információ nyújtása érdekében született. Én magam is orvos vagyok, és éppen ezért tudom, hogy az orvosok számára érthetőek az információk, azt kell elérnünk, hogy a laikusok számára is érthetőek legyenek ezek az információk. Az internetes reklámozás az sajnálatos módon tényleg félrevezető lehet. Az internet ugyanis kárt is okozhat az internet tartalmát ugyanakkor mégis nehéz eh, ellenőrizni. Szeretném aláhúzni, hogy a válasz az lehet, hogy eh, a, egyfajta megbízhatósági eh, márkajelzést vezetünk be, és innen tudják majd az emberek, hogy biztonságos, megbízható információt kapnak. Ez a ö, fogyasztói bizalomról szóló jelentésemben már szerepel. Köszönöm. Csoda. Signor commissario, Pirilló Korcot. Köszönöm szépen. A jelentés nagyon fontos, hiszen lehetővé teszi azt, hogy az európai jogalkotás dönthet a betegtájékozás harmonizálásáról. Így a betegeknek garantálják azt, hogy több információt kapjanak a vényköteles gyógyszerekről. A interneten található információknak, átláthatóknak és függetlenek kell lenniük, hogy garantálják, hogy minden információ hozzáférhető a nemzeti és nemzetközi helyekről, azért, hogy a lopakozó reklámokat is ki lehessen küszöbölni, amelyek a gyógyszercégek részéről készülnek. Nagyon fontos az, hogy a gyógyszerekhez adott információk, írásos információk is stimmeljenek. A gyógyszerészeknek is legyen meg a lehetősége, hogy tájékoztassák a betegeket. Köszönöm. A szót Rossi úr kapja meg egy percre. Kedves kollégák, úgy gondolom ez igen pozitív, ez a rendelet végre pozitív megközelítés a vényköteles gyógyszerekről. A gyógyszervállalatok továbbadhatják ugyan az információt, de már nem lehet elrejteni mögötte reklámot. Különbséget kell tenni a reklám és a tájékoztatás között az, a tájékoztatás az aktív keresésre is kell, hogy támaszkodjon. A tájékoztatást az, ország, az orvosok kell, hogy alapvetően biztosítsák, más csatornák ezt kiegészíthetik. A betegeknek joga van a tájékoztatásra, a polgárokat képviselő szervezetek aktív közreműködése mellett, ezért támogatjuk a javaslatot. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló pedig meg Génisz Arcony egy perc. Um, Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy mindannyian szeretnénk, hogyha a létező információt felhasználnánk a betegek okosan. A tudatosságot kell ugyanis növelni annak érdekében, hogy már most is hasznos információhoz juthatnak. Támogatom azokat a felszólalókat, akik azt mondták, hogy nem szabad reklámozni, ugyanakkor a cégeknek az az üzenetem, hogy a minőségi információ átnyújtása a legjobb reklám. Mert ha bejön egy termék, termék, akkor az egy világos üzenet, onnantól kezdve is eh, használni fogják majd a terméket. És természetesen a házi orvosok felé, a házi orvosoknak is megmarad az a kötelességük, hogy a betegeket tájékoztassák. Ez a lehető legjobb módon történjen meg. Végül azt se felejtsük el, hogy a különböző korcsoportoknak másféleképpen juttatják el a, a gyógyszereket. Ennek módját immár év, hosszú évek óta nem vizsgáltuk és nem kezeltük. Ha nem tesszük meg ezt, akkor ennek orvosi problémák lehetnek a következményei. Köszönöm, most pedig megadom a szót Dáli biztos úrnak. Thank you. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. tényleg eh, nagyszerű azt látni, hogy ilyen pozitív eh, erőfeszítéseket látunk a parlament részéről. Azt is látjuk, hogy eh, általános egyetértés van az alap elvekben és koncepciókban, amelyek irányába mozdulás éppen ezen javaslat célja. Mint már említettem, lényeges volt az, hogy a fókuszt az eredeti javaslattal ellentétben betegorientált megközelítésre helyezzük át. Nagy érdeklődéssel követtem a parlamenti vitát, nagyon sokukkal beszéltem is, hogy lássam, hogy milyen tények vannak, mit gondolnak ezekről. Az eredeti megjegyzéseimben jeleztem, hogy ez egy nagyon pozitív dokumentum, amely alapján végső megállapodásra juthatunk. Hallottuk a felszólásokat, a megjegyzéseket, mind hasznosak voltak. Amik pedig eh, az Emma ex ante vizsgálatát illeti. Ferreira de Campo képviselő javaslata volt ez. Véleményünk szerint ez egy kicsit túlmenne azon, amit mi javaslunk. Mi 60 napot javaslunk. Az internetet nem szeretnénk ellenőrizni, de nagyon fontos az, hogy a betegekhez forduló oldalakat figyeljük, de nagyon nehéz. Busoly úr és Grosztet asszony szabályokat szorgalmazott az internet tekintetében, ez nagyon fontos, ezt ki kell fejleszteni. Az orvosoknak is folytatni kell a beteggel folytatott bizalmas kapcsolatot. Ez is nagyon lényeges, ezt Schnellhardt úr hangsúlyozta, és Parvanova asszony nyal egyetértésben ne instrumentalizálják az orvost a gyógyszeripari vállalatok. Az orvosnak médiumnak, közvetítőnek kellene lennie a gyógyszeripari vállalat és a beteg között, és garantálnia. Garantálni kell azt, hogy az orvos kezében lévő információk objektívek legyenek. Az utolsó megjegyzésem az a tézissel foglalkozik, amelyet Weisgerber asszony említett. El kell, hogy mondjam, hogy az orvosságok esetében már előre jelzett ez a farmakovigilancia témakörében. Ezen a területen javasoljuk a jogalkodást. Az önállítás egy kicsit bonyolultabb így, és lehetne például egy portált létrehozni bizonyos betegségekről. El is kezdtük, és megkíséreljük végigvinni ezt a célt, azonban ez egy roppant összetett dolog, ahogy gondolom önök is tudják, és ez hihetetlenül átfogó dolog lenne. Szeretném megköszönni most minnyájuknak a munkát ezen anyaggal kapcsolatban, Ismét szeretnék köszönetet mondani az előadónak, a társelőadóknak a munkát, és remélem, hogy végezetül pedig olyan anyaguk lesz, amely alapján tovább lehet haladni. Köszönöm, biztos úr! Most a szót pedig Fjellner úr kapja meg, az előadó kettő perce. Köszönöm szépen, elnök asszony! Örülök, hogy a bizottság is rámutat arra, hogy nagyon különböző az európai helyzet a betegtájékozás tekintetében. Garantálnunk kell, hogy mindenki hozzáférjen az adatokhoz. Harmonizáljuk a hozzáférést. Egy ország sem legyen rosszabb, vagy kevésbé informált. Tehát például Svédországban is olyan rendszer volt, amely nem tette lehetővé az adatokhoz való hozzáférést a parlamentnek pedig igenis lehetővé kell tenni, hogy hasonló jó rendszert vezessenek be. Nagyon jó pofa megvizsgálni a jelenlegi szabályzásokban meglévő különbségeket. Azonban ne csak azok adjanak információt, akik gyártják a gyógyszert, ők tudják a legtöbbet azonban a kötelezettségük az, hogy alapinformációkat nyújtsanak, és nekik is hozzá kell járulni az információk megbízhatóságához. Nagyon örülök, biztos úr, hogy azt láthatom, hogy az összes számomra lényeges pontban megállapodhatunk, hogy egyetértünk, hogy a bizottság és a parlament megállapodhat, és várom most a tanács tanácsot, hogy konstruktív módon viszonyuljon. A bizottság azt mondta, hogy bizonyos tekintetben kifogásai vannak, de például ez az írásos, a nyomtatott anyagokra vonatkozik. Tehát vannak olyan országok, ahol például alkotmányos problémák is vannak, mint a Svédország. Tehát ezeket a dolgokat meg lehet beszélni. De szerintem az orvosok sem kell, hogy kivételt képezzenek. Én magam úgy gondolom, hogy egy orvos, amely klinikai tanulmányt olvas egy cégtől, ha úgy gondolja, ezt közölhesse a betegével is. Tehát még akkor is, hogyha egy másik nyelven van egy recept, legyen jog az orvosnak egy receptet kiállítani. Bízunk egy kicsit jobban az orvosokban. Tehát amit itt ebben az irányelven nem szabályozunk, azt az orvosok döntsék el. Ezt pedig itt mi nem dönthetjük el. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most ezzel lezárom a közös vitát. Szerdán 12 órakor lesz a szavazás.